segít minket, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy segítsük az embereket abban, hogy békés életet építsenek. Köszönöm, biztos úr, lezárom a vitát. Hat állásfoglalási javaslat született, csütörtökön 12 órakor szavazunk róluk. A rend értelmében Szeló úr jelentése következik a Schengeni vívmányok rendelkezéseinek Bulgáriában és Romániában történő alkalmazása címmel. Eh, biztos asszony, üdvözlöm. Eh, először Carlos Coelho úrnak adom meg a szót négy percben. Prezident, senyora komisszária, káros, senyora... Biztos asszony, tanács képviselő asszony, kedves kollégák, hat dolgot szeretnék elmondani. Először is, ami a Schengen megerősítés illeti, a személyek szabad mozgása az egyik legnagyobb vívmánya az Európai Uniónak. Schengen az egyik legjelentősebb pillére az EU-nak, és ezért vagyunk azok között, akik azt hiszik, hogy nem szabad gyöngíteni, sőt, meg kell őrizni és meg kell erősíteni. És támogatom azt, amit Malmström biztos asszony a közelmúltban mondott ezzel kapcsolatban. Most már 25 tagja van, 22 EU tag, 3 pedig nem. A szabad mozgást tehát 42 ezer négyzetkilométeren biztosított, 25 országban és 400 millió lakos számára, ami a kölcsönös bizalmat illeti. A belső határellenőrzés eltörlése átláthatóságot kíván. Nagyon fontos a gyors és megfelelő információ csere a SZISZ, jó rendőrségi együttműködés, illetve a külső határok határ, hatékony ellenőrzése. A Schengeni térség biztonsága attól függ, hogy a tagállamok milyen megfelelően végzi munkáját a külső határokon. Ha Schengen gyöngül, akkor az EU szavahihetősége is, és a kölcsönös bizalom eltűnik. Ami az azonos szabályokat illeti, az eljárásoknak egyértelműeknek és fereknek kell lenniük. A jelölt országoknak végre kell hajtaniuk minden Schengeni vívmányt, mégpedig hatékonyan és megfelelően ezek a kritériumok igazak voltak a korábbi csatlakozások során is, most sincs se több, se kevesebb igény. Aztán átláthatóság. A szabadság, de biztonság nevében is biztosítanunk kell azt, hogy az átláthatóság mértéken ő. Sajnálatosnak tartom, hogy a tanács megint csak nem úgy tett, ahogy tehetett volna a parlamenttel szemben, nem hagyta, hogy az európai parlamenti képviselők hozzáférjenek a jelentéshez de aztán a román és bolgár nagykövetségek segítettek a helyzeten, és a jelentéseket továbbították a képviselőkhöz, hogy, a fel, hogy az anyag tartalmát megismerhessék. Sajnálatosan a tanács megint nem tartotta tiszteletbe az Európai Parlamentet. Az átláthatóság szintje a felvetett problémák vonatkozásában is mérlegelendő. Monitorozni kell ezt a bizottságnak, hogy mi történt az ajánlások terén, végrehajtásra kerültek-e, reformok születtek-e. Az Európai Parlament kérte, hogy férhessen hozzá ez az, információhoz. Aztán európai állampolgárság. Mióta csatlakoztak az EU-hoz, Bulgária és Románia szerette volna, hogy európai állampolgárokká váljanak állampolgáraik megfelelő jogokkal, amelybe beletartozik az is, hogy szabadon mozoghassanak a Schengeni térségben. Úgyhogy az európai állampolgárság az, amit itt meg szeretnénk erősíteni a Schengeni térség kibővítésével. sorban nagyon jó munkát végeztek, egyértelmű, hogy ezeknek az országoknak ö, ö, dicséretére válik, hogy a Schengeni ö, feltételeket ö, teljesítették. Ez egyértelmű ö, a szakértő jelentésekből, illetve ö, akkor is kiderült, amikor ellátogattunk ö, Bulgáriába és Romániába. Szeretnék kollégáknak köszönetet mondani, ö, akik ö, e, segítettek ebben a munkában. Üdvözöljük Bulgáriát és Romániát ö, a Schengeni térségben, hiszen eljutottunk erre a pontra remélem, hogy pozitív véleményünket a tanács is figyelembe veszi majd. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A tanács nevében Győri asszony szó. Thank you very much, Mr. Ch- Mr. President. Mr. President uh, Köszönöm, elnök úr, biztos úr, előadó úr, tisztelt képviselők. Különleges lehetőség ez számomra, hogy a tanács nevében részt vehetek abban a vitában, amely a Schengen övezet Bulgária és Romániára való kiterjesztésével foglalkozik. Ez különösen fontos prioritás volt a magyar elnökség számára. Ezért különösen nagy öröm számomra, hogy Bulgária és Románia is pozitív értékelést kapott, azzal kapcsolatban, hogy technikailag készen állnak a Schengeni AKI teljes alkalmazására. Üdvözöljük azt a tényt, hogy a parlament pozitív értékelése mm, hasonló következtetéssel járt. Carlos Coelho raportőr előadó munkáját külön dicséret illeti, kiváló munkát végzett, és eltérve a protokolltól, a bevett szokásoktól egy történelmi hivatkozással élnék. Magyarország és a többi közép európai ország és Schengen csatlakozását hátráltat megvita egy technikai apróság, a Schengen információs rendszerrel kapcsolatos apróság, akkor az akkori portugál elnökség segített eh, megoldást találni erre. López Aguilárnak, a Libia Bizottság elnökének, illetve ennek a szakbizottság eh, szakbizottság többi tagjának is köszönettel tartozunk. A magyar elnökség jelentős erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy egy dosszé terén haladást érjünk el. Jó néhány tagállamnak voltak fenntartása a folyamattal kapcsolatban, ezért Románia és Bulgária Schengeni övezethez való csatlakozását a február 24-25-i Jack e tanácsülésére meg napirendjére eh, tettük. Az akkori tanácsi következtetések eh, kimondták, hogy a tagállamokkal szorosan együtt kell működni egy olyan megoldás érdekében, amely minden érintett fél számára elfogadható. Mind Bulgária, mind Románia igen komoly lépéseket, erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy a joganyagukat és a gyakorlatot közelítsék a Schengeni elvárásokhoz. Ide tartozik például az adatvédelem, a rendőri együttműködés, a légi, tengeri és szárazföldi határok ellenőrzése, a SIS és a SIREN eh, funkciók eh, megfelelő végrehajtása is. Ugyanakkor minden eh, fejezet pozitív eredménnyel zárultak a tárgyalások minden Schengeni fejezettel kapcsolatban még márciusban. A tanács munkacsoportja ajánlására a JAI tanácsnak június 9-i ülésére kívánjuk benyítani ezt az értékelést. Remélem, hogy ez valóban úgy vélem mindenkinek el házban, legtöbb embernek jó hír lesz, főként bolgár és román képviselő számára lesz ez jó hír és ez közelebb hozza őket ahhoz, illetve végre a Schengeni övezetbe teljes mértékben integrálhatnak. Természetesen minden területen tovább kell majd figyelemmel követni a helyzetet. A follow-up, a figyelemmel követés a Schengeni tagállamok, tagországok esetében bevált gyakorlat. Biztosítatom önöket, tisztelt képviselők, hogy mind Bulgária, mind Románia rendszeresen beszámol majd arról, hogy milyen lépéseket tesznek annak érdekében, hogy a még eh, fennálló hiányosságokat megoldják különös tekintettel a határőrizetre, a határon átnyúló rendőrügyi együttműködésre, illetve a vízumok kiadásának rendszerére. Amikor a parlament Coelho úr által készített jelentést elfogadja, és az elnökségi zárónyilatkozatot elfogadja a tanács, akkor már nem lesz, nem, vár, nem lesz nem maradnás hátra, mint hogy egyhangulag elfogadják a két ország Schengeni csatlakozását. E tekintetben hangsúlyoznom kell, hogy a tanács valószínűleg visszatérhet majd erre a kérdésre, talán már szeptemberben is, hogy a jövőben hogyan folyjon tovább ez a folyamat. Elnök úr, tisztelt képviselők! A Coelho jelentés a titkosított dokumentumokhoz való hozzáféréshez, hozzáférés kérdésével is foglalkozik. Ez fontos volt az egész folyamat alatt. A parlament számára biztosított titkos adatokhoz való hozzáférés roppant fontos mérföldkő volt az intézményközi együttműködésben, és a magyar elnökség is megpróbálta megoldani ezt a problémát. Az EP küldöttségével megpróbáltunk megállapodásra jutni, de még erre idő, további időre van szükség. Ugyanakkor a magyar elnökség azonnali megoldást keresett már az elnökség elején, annak érdekében, hogy Bulgária és Románia Schengen csatlakozása ne szenvedjen további késedelmet. Ebben a kontextusban a magyar elnökség ajánlása volt, alapján adta beleegyezését a tanács, annak érdekében, hogy az Európai Parlament képviselői a Schengeni övezet bővítéséhez, bővítéséhez kapcsolódó dokumentumokhoz hozzáférést kapjanak. Összességében tisztelt képviselők, meggyőződése a magyar elnökségnek, hogy a Schengeni övezet Bulgáriával és Romániával való kibővítése eh, valóban eh, időszerű, eh, és a Schengen együttműködés előnyét szolgálja Európa egészének az érdekét, hogy a Fekete-tengertől az Atlanti-óceánig úgy utazhassunk, hogy senki ne kérje se az útlevelünket, se a személyigazolványunkat. Tudjuk, hogy a személyek szabad mozgása mennyire fontos az unió egyik alapköve, egyik olyan alapelve, amely valóban kézzelfogható eredménye Európának. Minden polgár érzi, látja, tapasztalja, és ezt meg kell mindenáron védenünk. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, Győri asszony. A bizottság nevében Malmström asszony következik. Tisztelt elnök úr, tisztelt eh, képviselők, Schengen valóban egy kitűnő vívmány. Ez eh, egyfajta ajándék az intézmények részről a állampolgárok számára. Tényleg igaz az, hogy Finnországtól Portugáliai úgy mehetünk el, hogy nem kell megállni egy határnál sem. Tehát meg kell őriznünk Schengent, és az a legutóbbi vita, hogy újra határelőzést vezessenek be, ezt a vitát le kell állítani. Erősítenünk kell a Schengeni eh, rendszert, nem pedig gyenge, gyengíteni azt. Több Európára van szükség, nem pedig kevesebbre, jobb értékelésre, jobb eszközökre van szükség, és jobb iránymutatásokra, irányvonalakra van szükség, hogy ugyan alkalmazzuk a Schengeni akit, és ezt a tanács ülésen is megmutattuk ezen a héten a tagállamokkal, de később az Európai Tanács ülésen is fogunk még erről beszélni. Szeretnék gratulálni Romániának és Bulgáriának azokért a, a, az eredményeket, amelyeket sikerült elérniük. Láthattam saját szemeimmel, hogy nagyon keményen dolgoztak, és az, hogyha valaki később csatlakozik ehhez a rendszerhez, annak az az előnye, hogy részesülhetnek a legmod, legmodernebb eh, technikából is, hiszen ezt alkalmazták Bulgária és Románia esetében. Szeretnék gratulálni mindkét országnak ezen befektetésekhez. Most már megfelelnek a Schengeni kötérimoknak, és megmutatták azt is, hogy rászolgálnak az Európai Unió bizalmára. Az Európai Bizottság tehát üdvözli ezt a jelentést, üdvözöljük Rumá- Románia és Bulgária eredményeit szeretnék köszönetet mondani Koelyó úrnak, illetve az árnyék jelentéstevőknek is a jelentését és a megközelítését. Az Európai Bizottság mindig is úgy gondolta, hogy nincsen hivatalos kapcsolat a Schengeni csatlakozás, illetve a Makromázis között, viszont mindenképpen bizalmon alapul ez a Schengeni csatlakozás, tehát az, hogyha megszüntetjük a határelőzést Románia és Bulgária határjainál, az nem csak technikai értékelésen alapul, hanem a bizalmon is. A bizalom azonban ma még nincsen meg, ezért nagyon fontos az, hogy a tagállamokkal együtt egy nagyon jó megoldást lehessen találni erre, és így a lehető leghamarabb meg lehet szüntetni a határelnőzést. Továbbá is ennek prioritásnak kell maradnia, a tanácsnak is van erről beleszólás, egyetemű keretet kell meghatározni, egyértelmű menetrendet annak érdekében, hogy Románia és Bulgária láthassa az előtte álló utat. A két ország bemutatta azt, hogy készek arra, hogy csatlakozzanak ehhez a rendszerhez, megtették a, a, a befektetéseket, és remélhetőleg a lehető leggyorsabban sikerül majd ö, belépniük ebbe a rendszerbe. Köszönöm szépen! Köszönjük! a politikai frakciók nevében először is Díaz de Mera úr. Köszönöm, elnök úr, biztos asszony. Azt hiszem, abban egyetértünk, hogy Bulgáriának, Romániának segítenünk kell a Schengen övezetbe való integrálódásban. Jó munkát végeztek, ezért meg kell nekik adnunk, ami jár nekik. Ez nem ajándék, ezt nem ingyen kapják, keményen megdolgoztak értre. Malmström asszony is mondta, hogy technikai és jogi szempontból teljesítették a Schengeni kritériumokat, ezzel jó magam is maximálisan egyetértek. Úgy vélem, hogy csak azokat a kritériumokat szabad alkalmazni, eh, figyelembe venni, amelyek technikai vagy jogi jellegűek. Ezekből egyébként nincsen sok megfelelő szintű adatvédelmet kell garantálniuk, a Schengen információs rendszernek meg kell felelniük, az rendőrségi együttműködés részt kell venniük, a vízum kritériumok tekintetében is teljesítették az elvárásokat, illetve a határőrizet, a légi, szárazföld és tengeri vagy vízi határok eh, őrizete ügyében is megfelelnek az elvárásoknak. Így tehát egy hangú üzenetet kell küldenünk a tanácsnak, eh, főként az azon öt országándó képviselőtenek, amelyeket most nem kívánok megnevezni. Tehát egyértelműen ki kell nyilvánítanunk, hogy be kell fogadni Romániát és Bulgáriát a Schengen övezetbe, egy olyan övezetbe, amely most már 400 millió embert egyesít. Több Európát építünk, erősebb Európát építünk, nem szabad kettős mércét használnunk ez esetben sem, Romániát és Bulgáriát csak olyan kritériumok eh, alapján szabad elbírálnunk, amit másoktól is elvártunk, új kritériumokat félidőben nem állíthatunk fel. Így tehát zárásképpen csak annyit mondhatok, kedves kollégák, egyértelműen kívánok fogalmazni, egyértelmű, egyhangú, többségi véleményt kell nyilvánítanunk a tanács irányába. Ennyit szerettem volna elmondani, és még egyszer gratulálok Koályó kollégának és Romániának, Bulgáriának egyaránt. Enció következik kettő percben. Köszönöm, elnök úr. Elnök úr, szeretnék Coelho úrnak köszönetet mondani a munkájáért és a szakértelméért. Ugyanakkor a magyar elnökségnek is, és Malmström biztos asszonynak is támogatásukért a jelentésről. Románia és Bulgária csatlakozásáról a Schengeni térséghez elsősorban politikai jellegű vitát folytattunk. Az emberek elfeledkeztek arról, hogy mire is folyik a vita. Való, a valóságban egyértelmű kritériumokról van itt szó, amelyeknek minden egyes államnak meg kell felelniük, ha csatlakozni kívánnak a Schengeni térséghez. Semmiféle jogi érv nem változtathat a szabályokon. A szabályokon persze lehet javítani, az új mechanizmus elfogadása érdekében, ami aztán minden egyes tagállamra vonatkozik, de ez kettős mérce lenne. Eljött az idő, hogy őszinték legyünk, és elismerjük, hogy Románia és Bulgária kell, hogy tartsa a hátát mindenért, ami nem megy az EU-n belül egyes tagállamokban. Ez pedig elfogadhatatlan. Nem Románia vagy Bulgária felelős azért, hogy az Európai Unió és egyes tagállamok képtelenek saját határaikat kezelni, vagy a bevándorlásukat. Nem mi vagyunk felelősek azon tendenciákért sem, amelyeket bizonyos kormányok képviselnek, és bevándorlás ellenes politikát folytatnak. Főleg a romákkal szemben. Végül, de nem utolsó sorban. A román és bolgár polgároknak nem lenne szabad ö, szenvedniük ö, amiatt, hogy a nemzeti ö, hatóságok és egyes európai vezetők között rossz a kapcsolat. Az európai intézményeknek értelmesen kellene szólniuk, és meg kellene próbálniuk ellensúlyozni azt, amit egyesek próbálnak létrehozni az Európai Tanácsnak, és a parlamentnek tiszteletbe kell tartani az európai jogszabályokat, és a bizottságnak pedig a szerződések őreként kell fellépnie. Weber aztán következik két pátra. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony, kedves kollégák! Ma egy olyan témáról beszélünk, amely az elmúlt hónapokban került a napirendre, és ez különböző kérdéseket vet fel. Először is szeretnék köszönetet mondani Kolyó úrnak, amiért ilyen profi módon vezette le a tárgyalásokat a Libében, és figyelembe vette a megfelelő elveket. Igazán öröm volt Coelho úrral együttműködni, nagyon konstruktívan dolgozott velünk, és valóban jó munkát végzett. Elvi kérdésekről van szó. Ha megnézzük azt, hogy az Európai Unió két tagállamának helyzete hogyan néz ki, ők teljesítik a Schengeni kritériumokat, a szabály kimondja azt, hogy nekik csatlakozni kellenék. Mindkét országot e, értékelték, megnézték a technikai felkészültséget, és csak is pozitív végkövetkeztetés lehetett levonni. A jelentéskészítő azt is elmondta, hogy még egy lépést megtenne, elment a két országba, és megnézett mindent, az ellenőrző központokat és a külső határokat is. Az alapvető kérdésként felmerül az együttműködés a tanács a parlament között, hogyan jutnak hozzá az európai képviselők a titkos dokumentumokhoz. A tanács álláspontja az volt, hogy csak egy képviselő kaphatja meg a hozzájutást a dokumentumokhoz, a többieknek nem lesz hozzáférése ezekhez a dokumentumokhoz. A Libes szakbizottság ezt nagymértékben kritizálta, és ö, mi végül is ö, megerősítést kaptunk. Tehát mindenképpen demokratikusnak, racionálisnak kell lenni az intézmény együttműködésnek. Remélhetőleg a holnapi szavazás eredménye pozitív üzenetet fog küldeni a Románia és Bulgária Schengen csatlakozása kapcsán. Köszönöm. A Kirius Kirkhope, én nem slepto. Timothy Kirkhoff következik másfél percben. European. Biztos asszony, az európai polgárok egyre inkább elvesztik a bizalmukat az európai programokban. Fontos, hogy felkészületlenül ne kezdjünk új dolgokba. Sok tagállam ugyanígy érez, pontosan így érezze a Schengeni övezettel kapcsolatban. A további bővítést meg kell, hogy előzze a megfelelő felkészülés. Hangsúlyoznom kell azt is, hogy ezt a vitát nem szabad arra használni, hogy Bulgáriát vagy Romániát kritizáljuk, hiszen tudjuk, hogy milyen keményen dolgoztak azon, hogy az Európai Bizottság által feltolt technikai és jogi kritériumoknak megfeleljenek. Lehet, hogy eltér a véleményünk az ügyben, hogy megfelelnek ezeknek a kritériumoknak, de azt nem tagadhatjuk, hogy rengeteg mindent tettek ennek érdekében. Ugyanakkor a Schengeni övezetbe vetett bizalom, illetve az Európai Unió integritása farogít kockán, egy nem hatékony és idejét múlt értékelési rendszert meg kell újítani, hiszen ez nem felel meg a jelenlegi kihívásoknak, a politikai, a tagállamok politikai véleményének. Olyan kritériumokat kell lefektetni, amely nem csak a technikai jellegével foglalkoznak a Schengeni rendszernek, hanem a szervezet, bűnözés, a korrupció szempontját is figyelembe veszik, a meglévő Schengeni tagállamok esetében is. Szeretném, hogy az Europol és az Eurojust is részt venne ezen kritériumok kidolgozásában. Talán ez az értékelési rendszer bevezetése, egy ilyen új rendszer bevezetése megelőzni azokat a vitákat, amelyek nem csak ebben a házban alakulnak ki, hanem Európa szerte ebben a pillanatban folynak. Köszönöm. Mr. President, Honorable Commissioner. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Schengeni, Romániának és Bulgáriának Schengenhez való csatlakozásáról van szó. Én is új tagállamból érkeztem, és és emlékszem, hogy milyen nagy nehézségek elé álltunk, úgyhogy teljes mértékben támogatom Romániát és Bulgáriát. A problémákat megoldották, Románia és Bulgária teljesen felkészült eh, arra, hogy 2011-ben csatlakozzon. Én, is, én ismerem az aggodalmakat a korrupcióval kapcsolatban, illetve a szervezett bűnözéssel kapcsolatban, és megértem ezeket az aggodalmakat. Ami az együttműködés és verifikációs együttműködést illeti, ezt folytatni kell. Nem lehet azonban új kritériumokat eh, kitalálni a, eh, a Schengenhez való csatlakozásra nem szabad aláásnunk azt a biztonságot és bizalmat, amely szerint egy tagállam, hogyha belépett Schengenbe, akkor, és a kritériumokat teljesítette, akkor bent is marad Schengenben. A Schengeni, aki értékelése folytatódik, a meglévő tagállamokban is elfogadhatatlannak tartjuk azt, hogy számos tagállam a tanácsban azt javasolta, hogy változtassuk meg a jogalapot, és ezzel kizárnák az Európai Parlamentet a döntéshozási folyamatból. Azt remélem, hogy jelentéstevőnk Koelyó úr meg fogja védeni a parlament kompetenciáit, mint ahogy ezt eddig is tette, és eddig is sikeres volt teljes támogatásunkkal. Köszönöm Koelyó úrnak a támogatását, a munkáját, és várom a jövőbeni jó együttműködést. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Ernst asszony következik másfél percre. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Gondolom, hogy le kell szögeznünk, hogy eljött az ideje annak, hogy Bulgária és Románia teljes mértékben élvezhesse a Schengeni jogvívmányok alkalmazását a belső határok ellenőrzésének lebontása, a személyek szabad mozgása a legfontosabb vívmányai közé tartozik, legfontosabb értékei közé az Európai Uniónak. Ezért őszintén szólva az, hogy blokkáddal sújtanak néhány tagállam részéről, ezeket az országokat köztük hazám részéről, Németország részéről is, az értetetlen, a korrupció, a szervezetbűnözés elleni harc, a kezelhetetlen migrációs hullámok, azok az érvek, amelyek számomra érthetetlenek legalábbis azon, abban a formájukban, ahogy ezeket tálalják. És mindez veszélyes játék. Veszélyes játék küzdünk ezzel a két országgal. A jelentéstevőt ezért támogatom kezdetétől fogva, akkor urat, hiszen minden tagállam számára ugyanaz a normákat kell alkalmazni, Schengen esetében is. És éppen a szakbizottságban dolgozó többi képviselőtársam részéről is érzek hogy bennünket megdöbbentő az, hogy a tanács a parlamenttel bánik, például nem enged betekintés bizonyos dokumentumokba. Egészében azt várjuk, hogy a Schengeni jogszabályokat alkalmazzák teljes körben, és végül Szabina Fráti újságíró asszony szeretném idézni. A románok, mondta, eufórikus polgárok Nyugat-Európára néznek, úgy tekintenek Nyugat-Európára, amelynek a standardjait, normáit mindenképpen el akarják érni. Hogyha most visszafordítjuk őket, akkor nagyon sokan lesznek Európa szkeptikusok. Ez bizony nem csak Románia és Bulgáriára igaz. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr, mondja Borgéció úr. A 4 2-es bekezdés a Schengeni csatlakozás dokumentumában leírja azt, hogy hogyan kell értékelni a feltételeket, hogyan kell kiértékelni a Schengeni vívmányok teljesítését. Ez eszenciális, és csak ezután lehet a belső határok ellenőrzését megszüntetni. Szerintünk szükséges lenne az, hogy kiértékeljük ezeket. Normatív és operatív szempontból nem léteznek ezek, nem tudjuk megakadályozni az úgymond kívánatlan elemek behatolását Bulgáriába és Romániába a parlament lépései nem megnyugtatóak, súlyos hiányosságok vannak még a szárazföldi és tengeri határok védelmében, ellenőrzésében, és nem véletlen, hogy a mi rendőrségünk ilyen sok illegális bevándorlóval találja magát szemben, akik ezeken az országokon keresztül jönnek be. Tehát fel kell függeszteni ezt az eljárást, Románia és Bulgária belépését a Schengeni térségbe, méghozzá a, a, a óvatosság elve alapján és ez a két ország nagyon a Schengeni határ gyenge eleme lesz, a gyenge láncszem lesz a Schengeni határokon, és bejönnek majd az illegális bevándorlók. Köszönöm szépen. Van der Stop kolléga következik. Bulgarije, Roemenië, onze Oost-Europese corrupte boevennesten. Köszönöm, elnök úr. Szomszédaink Románia és Bulgária nem teljesítették az előírásokat. Persze lehetünk el idealisták is a Schengeni rendszerrel kapcsolatban, és talán az Európai Parlament többsége lehet, hogy ilyen lesz, hogyha megengedi a román és bolgár csatlakozást. Románia és Bulgária azt arról tett tanúbizonyságot, hogy még nem felel meg mindennek. A korrupció, korrupciós index sőt nagyon rossz ezeknek az országoknak. 3,6 és 3,7-es 7 pontnyi értékelést kaptak a Transparency International-től. Ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon magas szintű, magas fokú a korrupció ezekben az országokban is. Ezek csatlakozzanak a Schengeni térséghez? Soha. Idén például több tucatnyi vámtisztet kellett bíróság elé állítani, mert a korrupció érintette őket. Tehát mind a két ország azt hiszem, hogy célpont, az emberkereskedelem is ezeken az országokon keresztül zajlik. Hollandiába is eljutottak ilyen személyek, akik ebből a két országból indultak. Hát nyilvánvaló, hogy szeretnénk, hogy ez a két ország csatlakozzon a Schengenítéséhez, de nézzük a valóságot, álljunk a valóság talaján. Nem csatlakozhatnak ezek az országok sem most, sem soha. Most következnek a többi előadók. Kovacsak kolléga két percre. Köszönöm, elnök úr. Szeretném megköszönni az úrnak azt az objektív és méltányos értékelést, amely jel két országot értéket, és köszönöm az elnökségnek is, meg az Európai Bizottságnak is, hogy támogatták a jelentés megszületését. Az értékelési csatlakozási folyamata ennek a két országnak lezárulása kerül, ugyanazon kritériumok alapján, ahogy ez elindult ez a folyamat. 2007-ben kinyilvánították, hogy ha a technikai kritériumokat teljesíti Románia és Bulgária, akkor csatlakozhatnak 2011-ben a Schengen övezethez. Ez tény. A tanács szakértőjének értékelése egyértelmű. Románia és Bulgária számára szükséges a kritériumokat kitölteni. Minden más a más tagállamok belpolitikai vitájából adódó új követelmény, ez nem tartozik ide. A külső határok védelme rendkívül fontos, a déli és keleti szomszédokkal a, a, a, a visszatoloncolás egyezmények aláírása illetve az európai migrációs nyomás elleni fellépés rendkívül fontos, különösen akkor, amikor polgáraink attól félnek, hogy az illegális bevándorlás a szociális vívmányokat és általában a biztonságot veszélyeztetheti. Hatékonyak kell legyünk például Málta és Olaszország megsegítésében, ugyanakkor nem lehet kettős mércét alkalmazni. Ha új szabályokat vezetünk be, akkor azt minden tagállamra vonatkozóan be kell vezetni a régiekre is, meg az újakra is. Képviselőtársaim Románia és Bulgária megcselekedte, amit meg kellett cselekedni, most rajtunk áll, nagyon sok erőfeszítést tettek annak érdekében, hogy szembenéznek, harcoljanak a szervezett bűnözéssel és a többi negatív jelenséggel. Most a mediterrán Schengeni határt legalább úgy védeni kell, mint a román és bolgár tengeri és szárazföldi határokat. Jó tudják jelentéstevők és képviselőtárs, mit értek ez alatt. Schengeni övezetben való biztonság óvása mellett is a tanács gondoskodni hivatott arról, hogy ez évben szeptemberig Románia és Bulgária csatlakozhasson a Schengen övezethez. Támogassuk a korábbi jelentést, annak érdekében, hogy világos, határozott üzenetet fogalmazzon meg a tanács címére, annak érdekében, hogy állampolgárjönk biztonságosabban élhessenek, és a két ország csatlakozhasson a Schengen övezethez. Köszönöm szépen, Benova asszony következik. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Biztos. Asszony, az mozgásszabadság az egyik legalapvetőbb szabadság, amelyet élveznek a polgárok. A szocialisták és a demokraták nevében szeretnék, szeretném támogatni Bulgária és Románia Schengenhez való csatlakozását. Azt hiszem, hogy Üdvözölnünk kell a pozitív fejleményeket, emellett azonban a sajnálatunkat is kifejezésre kell juttatnunk. Egyes kollégák olyan országokból, amelyek, amely országokban nagy probléma a korrupció, most kritizálják Romániát és Bulgáriát. Románia és Bulgária teljes jogú tagjai az Európai Uniónak, és egyenlő bánásmódban kell, hogy részesüljenek. Úgyhogy, hogyha holnap szavazunk, nagyon hálás lennék, hogyha Romániát és Bulgáriát eh, az egyenlő bánásmódban részesítenék, ugyanúgy, mint ahogy a saját országaikat teszik. Köszönöm szépen, Ilcsev képviselő következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr! Ezen az ülésen szeretnénk véglegesíteni Románia és Bulgária értékelését eh, a Schengeni csatlakozásukkal kapcsolatban sikeresek leszünk ebben, mert Koelyó úr jelentése kiváló. Az elvárás az, hogy a parlament értékelése a Libe szakbizottság értékel, pozitív értékelésével együtt egy, egybeesik majd, és Románia és Bulgária polgárai azt, fogják, azt az üzenetet fogják kapni tőlünk, hogy zöld utat kaphatnak Schengenbe. A jó hír az, hogy a nehéz viták ellenére nem engedtük meg, hogy adhok módon változtassák a Schengeni szabályokat. A két ország kormányának tisztázniuk kell azt, hogy a szkeptikusok miért szkeptikusok még, még mindig, és miért fordultak el Romániától és Bulgáriától? Mi ennek az oka? objektív okok vannak, vagy előítéletek valódi okai vannak ennek, vagy képzelt okai. Remélem, hogy a bel- és igazságügyminiszterek meg fogják ezt vitatni, és ugyanolyan részleteiben teszik ezt, mint ahogy mi tettük a Coelho jelentéssel. Köszönöm szépen. Kovál képviselő következik egy percre. Köszönöm, elnök úr. Az a benyomásom támadt, hogy az Európai Parlamentben a vita során egyre inkább azt, annak a módját keressük, hogyan lehetne megvédeni azt az erődöt, amelynek Európát tekintjük. Legyen az a külső határok védelme, vagy, a, vagy akár a belső határok újra meghúzása. Arra törekszünk, mint arra törekednénk, hogy megállítsuk az embereket a határoknál. Nincs arra nézvőstok, hogy román vagy bolgár állampolgárok ne utazhatnának szabadon az Európai Unióban, vagy akár ne dolgozhatnának az Európai Unióban. A vitából kiderült, mennyire szétaprózódott az Európai Unió közvéleménye. Vannak ma is olyan érvek, amelyek, amelyek állérvek Románia és Bulgária ellen. Előbb vagy utóbb mindenkinek el kell számolni a saját véleményével, mert alássuk az európai projektet ezekkel a vitákkal. Thank you very much, Mr. President. Uh, Betten úr következik egy percre. Köszönöm, elnök úr. A Schengeni térség most esik szét azokban az országokban, amelyek ennek a tagjai, és erre olyan lépéseket teszünk, hogy Romániát és Bulgáriát ide behozzuk. 900 ezer cigány él Romániában és Bulgáriában, sokan közülük szeretnének máshová elutazni. Hogyha szabadon utazhatnak a Schengeni térségben, akkor elkerülhetetlenül sokan eljönnek majd az Egyesült Királyságba, hogy kihasználják a nagy lelkű szociális szolgáltatásainkat, juttatásainkat, önkormányzati lakásokat, és így tovább. A brit állampolgár, állampolgárok nem biztos, hogy szeretnék látni ezeket a romákat, amint leszállnak a Kaléből induló vonatról. Talán esetleg a miniszterelnökünkhöz kellene őket irányítani, és az összes olyan miniszterhez és képviselőhöz, akik az EU tagságunkat támogatták. És meglátjuk, hogy majd mit csinálnak, amikor ezeknek a valóságtól eltávolodott politikusoknak a kertjében a romák felütik a sátraikat. Köszönöm szépen, Klész úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Parlament most megint csak a leg, világtól legelrugaszkodottabb mód, módon mutatkozik meg, eh, amikor is eh, Románia és Bulgária csatlakozását jóvá hagyja eh, Schengenhez. Egyes tagállamok ellenvetésekkel élnek, és erre megvan a joguk és az okuk. Az Europol nemrégiben tett, hozott nyilvánosságra egy jelentést a szervezett bűnözésről. Albániából, Törökországból és az egykori Szovjetunióból érkező szervező csoport, szervezett bűnöző csoportok most ki fogják használni az alkalmat Romániában és Bulgáriában, hogy ott fellépjenek, miután Schengenhez csatlakoztak ezek az országok. Most miután a Balkán államok is a vízum könnyítést megkapták, ez is, ön, ez is könnyelmű döntés volt, ezt is megmutatja a jelentés. Aztán Törökországból masszív bevándorlás várható Bulgáriába a Schengeni csatlakozás után. Milyen garanciák vannak arra, hogy ez, ennek ellen tudunk állni? Eh, és további problémák merülnek fel a romákkal, a cigányokkal, eh, akik további eh, bűnözést okoznak, a bűnözési statisztikák emelkedéséhez fognak vezetni. A román és bolgár állampolgárok, akik jó szándékkal utaznak Európában, azok nyilván meg fogják érteni azt, meg vagyok győződve arról, hogy a határ átkelők ellenőrzése nem olyan nagy probléma, hogy erről le kellene mondani azért, hogy ezeket a negatívumokat ezért vállaljuk. Köszönöm szépen. Marianesz úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Románia és Bulgária csatlakozása Schengenhez egy olyan projekt, amely hatalmas nagy fáradozásokkal járt, Több mint egy milliárdot fektet ebbe Románia. Pozitív eredményeket mutattak a jelentések. Minden Schengeni feltételnek megfelelünk. Románia az egyik leghosszabb Európai Uniós külső határ, Úgyhogy kifejlesztett egy integrált biztonsági rendszert, ez a legmodernebb a Schengeni, aki szerint Románia megerősített együttműködését a frontex -el. A Frontex műveletek amelyek Görögországban működnek, ezeket támogatja eh, Románia, és Románia eh, Németország után a második legnagyobb eh, beruházó, ami a, ami a, illetve hozzájáruló, ami az emberi erőforrásokat és a felszereléseket illeti. A az illegális bevándorlás, illetve az embercsempészet elleni harc a legmodernebb eszközökkel folyik. Európában egyedülálló rendszert vezettünk be, amely a SIS-1 és a SIS-2-es adatait is kezeli. A tengeri határvédelem a legjobb gyakorlat példája Romániában, ezzel egy időben a hatóságok nagyon nagy figyelmet fordítanak a korrupció elleni harcnak. A az eredmények azt mutatják, hogy Románia rendelkezik a megfelelő intézményi kapacitásokkal, illetve a politikai szándékkal, amelyre szükség van ahhoz, hogy a bel- és igazságügy területén előrelépéseket érjünk el. Tudom, hogy Schengen, ez való csatlakozás nem ajándék Romániának, egyszerűen ez csak elismerése az ország törekvéseinek, és ezzel hozzájárulhatunk a külső határok biztonságához. Köszönöm szépen Koályó úrnak a jelentését, eh, jelentését, és gratulálok hozzá. Köszönöm szépen. Eh, Fazson úr, következik egy percre. Fazson azt. Köszönöm szépen. Románia és Bulgária a Schengeni térséghez, térséghez az érdemeik alapján csatlakoznak. Politikai szempontok ezt nem befolyásolhatják. A populista, nacionalista jobboldal olyan retorikát alkalmaz, eh, amely rasszista és idegengyűlölő, és az ajtókat be akarja zárni ez, ezelőtt a két ország előtt. De a valóságban a Schengeni térség pont azt jelenti, hogy a eh, biztonság, a szabadság eh, megvalósul, a gazdasági fejlődés lendületet kap. Az európai állampolgárok szabad mozgása az Európai Unión belül egy alapvető szabadság, és ennek bármiféle korlátozása az egyik legfőbb előnyét korlátozná az Európai Uniós tagságnak. Ez az állampolgárok szemében nagyon fontos. Románia és Bulgária csatlakozása a Schengeni térséghez azt mutatja, hogy még mindig előrébb vihetjük az uniót, és pozitív jelzés lehet, világos jövőt ad ennek a két országnak, illetve a balkáni térségnek, akik az Európai Unió előtt kopogtatnak. Kembel úr következik. Elnök úr, nem változtattam meg a véleményemet az Európai Unióval kapcsolatban. Az ECR, ECR csoport véleménye mindig az volt, hogy a tagállamok döntsenek. Svájc például a Schengeni térség tagja, de nem az EU tagja a határok lezárása, mondjuk Franciaország nem fogadja be az olasz vonatokat, aztán a dánok is előálltak ilyen követelésekkel, hogy ők ellenőrzik a határokat. Mindez azt mutatja, hogy válságban van a Schengeni térség. Mi a következménye annak, hogy Románia és Bulgária csatlakozik? Azt hiszem, hogy ezeknek a hatásai messzire kihatnak egy lyukacsos határ úgymond oda vezet, hogy nagyon sokan eljuthatnak Kaléba mindenféle akadály nélkül, és aztán majd az Egyesült Királyságba érkeznek és a szervezet bűnözési kötelezettségeket sem teljesítették ezek az országok. Összefoglalva ez a javaslat azt hiszem túl messzire megy. Köszönöm. Bizotto asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Európa semmivel nem foglalkozik. Az Európa 2011-es jelentése a szervezet bűnözésről azt mutatja, hogy a román polgár Schengeni csatlakozás oda vezet, hogy a török, orosz, albán maffiák kibővíthetik a tevékenységüket egész Európára. És szó szerint idézek ebből, az illegális bevándorlás Törökországból eljut Bulgáriába, a kábítószerkereskedelem, az embercsempészet és az albán maffiák tevékenysége kibővül, Romániából és Bulgáriából tudnak majd indulni ezek a szervezetek, a bűnszervezetek szétterjednek Európában, illetve a romák is átmennek az európai országokban. Végül a törökországi bevánd, törökországból bevándorlók száma nő, a biztonság az európai állampolgárok számára csökken. Európa szívességet tesz a szervezet bűnözőknek a Lega Nord mindig ellenezni fogja az ilyenfajta választásokat, és aki holnap ezt a jelentést megszavazza, azt hiszem szembe kell majd nézzen a szavazóival, mert kinyitja az ajtót a szervezett bűnözők előtt Európába. Köszönöm szépen. Gál asszonyi a szó, tessék. Két... Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt államtitkár asszony, biztos asszony, képviselőtársaim

Köszönöm szépen. Bulgária és Románia Schengeni csatlakozásáról fogunk szavazni. Én szocialistaként azt, lát, azt szeretném mondani, hogy egyértelműnek tartom azt, hogy minden tagállamnak meg kell, hogy fe, meg kell felelnie a Schengeni elvárásoknak, de és, az, és azoknak a tagállamok, amelyek megfelelnek ennek, azokat be kell fogadni. Természetesen ugyanazokat az objektív kritériumokat kell alkalmazni mindenkire, minden más politikai játszma. De nyilván a két ország miután megfelel a feltételeknek, csatlakoznia kell a Schengeni térséghez. Hallottunk a korrupció elleni harcról, hallottunk a korrupcióról, és a korrupció elleni harcot lehet folytatni a Schengeni rendszeren belül is. A biztos azt, hogy bemutatta, bemutatott ma egy csomagot a korrupció elleni harc kapcsolatban. Ezen lehet dolgozni, és ez az egész Európai Uniót érinti, nem csak Romániát és Bulgáriát. Ezzel egy időben azt is látjuk, hogy nagyobb együttműködésre van szükség a szervezet bűnözés elleni harcban, és nem pedig az ajtók bezárására. Jakolino képviselő következik. Szia, commissario, szia. Elnök úr, biztos úr, Schengen, azt hiszem fontos hagyomány, amelyet meg kell őriznünk, ez egy nagyon fontos eredmény. És a tagállamok állampolgárai nagy jelentőséget tulajdonítanak ennek, a román és a bolgár állampolgároknak is járnak ezek a jogok. Tehát a Schengeni rendszert meg kell erősíteni, konszolidálni kell. Azt hiszem kézzelfogható fogható bizonyíték az európai civilizációnak ez az európai állampolgárok konkrét intézkedést látnak, működik a Schengeni térség. Tehát ez egy alapvető eszköz, a legális gazdaság szempontjából is nagyon fontos. Szerintem idén június 24-én remélem a tanács nagyon fontos döntés végére tesz pontot. Itt a bizalomról van szó, és az együttműködésről a tagállamok között. Persze biztos, hogy értékelni kell, illetve a felülvizsgálatot el kell végezni, hogy azt már bejelentette Malmström asszony az elmúlt napokban. Igaz, hogy a Schengeni térségen belül ugye a kormányzás nagyon fontos, és az együttműködésre szükség van, átláthatóságra, párbeszédre a tagállamok között. És biztos vagyok abban, hogy Bulgária és Románia teljesítette a feltételeket, e, nagyon jó, hogyha az állampolgárok biztonságát a szabad mozgással összekombináljuk. Kája úrnak ez sikerült, és ezért gratulálok hozzá. Köszönöm szépen, e, Jotova asszony, egy perc. Köszönöm szépen. 1300 kilométernyi bolgár, bolgár, bolgár külső határt biztonságos határnak tekintenek a hatóságok, ezért nagyon sokat dolgoztunk. A Libe szakbizottság azt kéri, azt javály, javasolja, hogy hagyjuk jóvá a két ország csatlakozását Schengenhez. Köszönöm mindenkinek a részvételét a vitában. Úgy tűnik, mintha egyes tagállamok újabb, új kritériumokat akarnának bevezetni Schengennel kapcsolatban. Egyesek azt mondják, hogy a két ország csatlakozása Schengenhez kockára teszi a biztonságot. A bolgár belügyi miniszt, belügyminisztert lemondásra hívták fel, szólították fel, a témával kapcsolatos problémák miatt. Szeretnék gratulálni Malmström asszonynak a korrupció elleni harc csomagjához, amelyet bemutatott. Romániát és Bulgáriát nem lehet bűnbaknak kezelni, a meg nem oldott bevándorlási problémák, Észak-Afrikából érkező bevándorlási hullám, a választási vereségek, az érdektelenség miatt. Nem szeretnénk hogyha zsákutcába kerülne a kontinens, támogassuk úr jelentését. Mátyő asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos asszony, kedves kollégák, szeretnék Koelyó úrnak gratulálni, aki hatalmas munkát végzett, nagyon bonyolult témáról van szó. Bulgária és Románia hatalmas erőfeszítéseket tettek a határellenőrzés erősítése érdekében. A rendőrségi és igazságügyi együttműködésről van szó, adatvédelemről, a vízumok ellenőrzéséről, a szárazföldi, tengeri, illetve légi határok védelméről. Minden technikai feltételnek megfelelnek ezek az országok. Románia és Bulgária képes a Schengeni akit megvalósítani, mind technikai, mind személyi állomány szinten. A Schengeni terület kiterjesztésével egy időben lenne bizonyos, lennének bizonyos ajánlásaink a két ország eh, számára, és azt reméljük, hogy eh, Románia és eh, Bulgária és Görögország, illetve Bulgária és Törökország közötti határok védelme tekintetében még további utánkövetésre kerül sor. Hogyha egy fél nem tartja be, egyik fél nem tartja be a feltételeket, akkor az az egész rendszert veszélybe sodorhatja. Remélem, hogy a tanácsban sikerül megállapodni ennek az országnak a befogadásáról, és Szeretnék még egyszer gratulálni Koályó úrnak, köszönöm szépen az elnök úrnak és a biztos asszonynak a munkáját. Köszönöm, domnule președinte. Consider că... Dancila, asszony, köszönöm szépen elnök úr. Azok az országok, amelyek fenntartásokkal éltek Romániával és Bulgáriával kapcsolatban, nem szabad, hogy elfelejtsék, hogy ez jogi kötelezettség, ez az eljárás, ez a lépés, ugyanis ez szerepel Románia és Bulgária csatlakozási szerződésében, és minden ország aláírta ezt a szerződést. Az Európai Uniós tagállamok ezzel egy időben nem szabad, hogy elfelejtsenek egy dolgot, ami az ő érdekükben is áll. Románia és Bulgária csatlakozása az ő érdekükben is áll, hiszen ez a két ország is hozzájárul az összes tagállam biztonságának garantálásához. A Schengeni terület kiterjesztése konszolidálni fogja a e, szabadság, e, biztonság és jog térségének helyzetét. Az Európai Uniós értékelés elismerte Románia és Bulgária területén a CISZJÓ működését és a biztonság legmagasabb szintű megvalósulását. Ezek kiváló érvek az összes tagállamom, tagállam hozzáfér az informatikai rendszerbe felvett adatokhoz Romániában és Bulgáriában a belépő illegális bevándorlók részéről, és, és ez segíthet az összes többi külső határvédelmében. Pirker úr, következőképpen. Pirker. Tisztelt miniszterasszony, tisztelt biztosasszony, jól tudjuk, hogy mind a két ország, Románia és Bulgária nagyon sokat ruházott be abba, hogy biztosítsa külső határait, illetve az Európai Unió új külső határait. Teljesítik a Schengeni sztenderdeket. Az objektív vizsgálatok mindegyike ez bizonyítja azt, hogy a Schengeni térségből belépésre vonatkozó követelmények teljesültek. Jelentéstevőnk is helyben vizsgálta meg a rendszer működését, objektív értékelést végzett, és ugyanarra az eredményre jutott. Így módon nem csak a jelentést támogathatjuk, hanem ezáltal azt is támogathatjuk, hogy ez a két állam befogadást nyerjen a Schengeni térségben. A Schengeni térség ugyanakkor a bizalom térsége is. Nem lehet tehát egy egyszeri belépéssel letudni azt, hanem folyamatosan fel kell tartanunk a, a bizalmat, folyamatosan be kell ruházni a biztonságba. Ez minden tagállamra érvényes egyébként, nem csak a két érintett államra. Remélem, hogy ez a bizalom hosszú távon is biztosítható, és ezáltal az Európai Unión belüli szabad mozgást, a személyek szabad mozgását, ezt a legfontosabb értéket továbbra is fent tudjuk majd tartani. Agályosnak tartom azonban azokat az információkat, amelyek nem igazolhatóak ugyan, de melyek szerint Romániában egyharmaddal csökkentették a rendőrök jövedelmét fizetését. Jó tudjuk, hogy ahhoz, hogy a korrupciót ellen védeni tudják a rendvédelmet, és tisztességes munkát tudjanak végezni, ehhez tisztességes fizetést is kell kapjanak. Remélem tehát, hogy ez az információ, amit ma kaptam, nem helytálló, és azok a rendőrök, akik ezen államok érdekében és az egész Európai Unió biztonsága érdekében fejtik ki munkájukat, a jövőben is rendes fizetést kapnak, annak érdekében, hogy ne legyenek esendők a korrupció és a megvesztegetés szemben. Papadopoulou, gyeneleptó. Papadopoulou kolléga következik. Köszönöm. Biztos asszony, a Koelyó jelentés alapján Románia és Bulgária a szakértők értékelése szerint megfelelően felkészült ahhoz, hogy a Schengeni vívmányokat eh, alkalmazza tehát a határellenőrzéseken, a tengeri és szárazföldi határokon megfelelnek a kritériumoknak, tehát ugyanolyan feltételeket teljesítettek, mint amit a többi tagállam a csatlakozás érdekében. Ennek a két államnak a csatlakozása a kontinens szolidaritását is mutatja, az európai ideát is fenntartjuk, az állampolgárok szabad mozgását garantáljuk az EU-n belül, és így sokkal erősebbek leszünk. Ami pedig a kritikákat illeti. Hallottunk ugye arról, hogy majd növekvő migrációs nyomás lesz Görögországban, Romániában és Bulgáriában. Hát ezek az egész Európai Uniót érintő kihívások, amelyek jelenleg most megvannak, és közös európai megoldást kell találni ennek a problémának a megoldására. Hatékonyan úgy, hogy a Frontexet megerősítjük, szolidaritásról teszünk tanúbizonyságot, és támogatjuk a déli Európai Uniós tagállamokat, akik első körben néznek szembe a migrációs nyomással észben kell tartani tehát ezeket az új kihívásokat. Köszönöm, Kalfin képviselő következik egy percre. Госпожо комисар, Участието в шенгенското пространство означава Köszönöm szépen, tisztelt biztos asszony! A Schengeni területben, területhez való csatlakozás a felelősségvállalását is jelenti. Romániának és Bulgáriának azért is csatlakoznia kell, hogy a felelősségüket vállalni tudják a többi tagállammal együtt a közös külső határ védelmében. Természetesen a Schengeni térség az egy érzékeny téma, nagyon sok vitát folytattunk ezzel kapcsolatban, és a bevándorlók hulláma Észak-Afrikából eh, nem eh, egyszerűsítette ezeket a vitákat. Ezeket a problémákat azonban nem tudjuk megoldani úgy, hogyha Románia és Bulgária nem csatlakozik a Schengeni területhez. Ennek az ellentéteik az, sokkal inkább erősíteni kellene a szolidaritási elvet a bevándorlási politikában is. Az összes tagállam részvétele fontos ebben az összefüggésben. Nem csak lehetővé kell tennünk Románia és Bulgária csatlakozását, hanem követelnünk kell tőlük, hogy a felelősségük, felelősséget vállaljanak. A két ország kormányának lehetőséget kell biztosítani, hogy bizonyítsák, hogy megfelelnek ennek a kihívásnak. Plámbasszony következik. Plám képviselő. Köszönöm, elnök úr. Egy hónappal ezelőtt Brüsszelbe autóval érkeztem. A magyar határon hatalmas teherautó sor, kamion sor állt. 87 teherautót számoltam meg német, olasz, dán, magyar rendszámmal, olyan árukkal megrakodva, amelyekre vártak a, a fogyasztók. Azért álltak sorba, mert egy olyan eljárást alkalmaztak itt, amit az Európai Unió többi részén nem alkalmazandó. Hát ennek fényében szeretném aláhúzni Románia és Bulgária csatlakozásának fontosságát ehhez a fontos térséghez. Ez Európai Unió érdeke is, hiszen újra kell építenünk az európai állampolgárok bizalmát az EU-val szemben is, meg az intézményekkel szemben is. Ön biztos asszony elmondotta, hogy Schengen minden európai polgár számára fontos. Igen, ám annak érdekében is fontos eszköz, hogy ne kevesebb, hanem több Európa jön létre. Ezért hiszek abban, hogy holnap az Európai Parlament elfogadja ezt a jelentést, és ezáltal a lehető leghamarabb a tanács is ennek megfelelően lép majd. Köszönöm, hogy meghallgattak. Okay, dear colleagues, I have 16. Kedves kollégák, 16 tan kértek szót a spontán felszólalások során. Elfogadom a jelentkezéseket, ám mindenkit egy percre szorítok, elnézést kérek előre, aki túllépi egy percét, annak elveszem a mikrofonját, hogy időben tudjuk zárni a téma vitáját.

egyhangulag támogatni a Schengeni csatlakozását a két országnak, akkor a jelentés nagyon világosan rámutat, hogy Románia és Bulgária minden feltételt teljesített a két állam. Az Európai Unió tagállama, négy éve az. Talán ezt nem vette észre néhány képviselőtársam, ezt a tényt. Egyes már-már rasszista fajgyűlölő megjegyzés, amelyet európai állampolgárokkal szemben fogalmaznak, meg bizony aggályal tölt el. Nem vagyok egészen bizonyos abban, hogy mitől félnek az agályokat megfogalmazók a bevándorlástól? Európai állampolgárok, ha egyik államból a másikba mozognak, az miért jelentene problémát? Van egy alapelv az Európai Unióban, ez pedig az egyenlőség. Ha ezt alássuk, akkor az Európai Unió alapértékeit ássuk alá. Fizmenova asszony következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Tisztelt biztos asszony, kedves kollégák, kollégák, miután eh, Bulgária csatlakozott az Európai Unióhoz, a Schengeni eh, csatlakozása a következő lépés. Bulgária és Románia után eh, Bulgária és Románia teljesítette a technikai kritériumokat, ezek után késleltetni az ő csatlakozásukat Schengenhez az Európai Uniós elveknek ellentmond. Mindenkinek, mindenkire ugyanazt, ugyanazokat a feltételeket kell alkalmazni, az egyenlő elbánás élve, elve kell, hogy érvényesüljön, különben diszkriminációról beszélhetünk. Sok tagállamnak vannak problémái a korrupcióval, minden tagállamban küzdenek a korrupció ellen. A polgárok, öt polgárból négy azt gondolja, hogy a korrupció bizony az ő hazájukban nagy probléma. Emellett bevándorlási probléma, probléma is eh, létezik, de közös megoldásra van szükség. Kolarska képviselő a szó. Eh, panie przewodniczący, mówi się w Unii Europejskiej o kryzysie. Köszönöm, elnök úr. Az Európai Unióban nagyon gyakran hallunk a válságról, pénzügyi, gazdasági válságról. Most pedig a Schengeni témában folytott vitában az alapjogokról esik szó, illetve a veszélyről, amely ezeket az alapjogokat aláshatja. Amit Olaszországban, Franciaországban, Dániában látunk, bizony arra sarkal, hogy világos üzenetet fogalmazzunk meg. Tegyük világossá, hogy fenn akarjuk tartani Schengen, sőt, meg akarjuk erősíteni, ki akarjuk bővíteni a Schengeni térséget, és fent akarjuk tartani Európa nyitott voltát. A válságot keze, lehet kezelni, túl lehet jutni a válságon, és amikor ha Dánia újra be akar vezetni a határellenőrzést, be akar vezetni, akkor örülök annak, hogy a bizottság nem habozott gyors nyilatkozatban megvédeni a közös Európai Uniós menekült politikát. Ne együnk Román és bulgári csatlakozásába. Paskúr következik egy percre. Today the Schengen arrangement is under strong pressure nagy nyomás alatt van az egész rendszer. Először is Észak-Afrikából nagy bevándorlási hullámot várunk, itt demográfiai drámai változásokra is van szó. Egyes országok úgy döntöttek, hogy újra beállítják a határellenőrzést, más tagállamok pedig a szűkös érdekeikre hivatkozva kihasználják azt, hogy Románia és Bulgária még nem része a Schengeni rendszernek, és ki is akarják zárni őket ebből ebből. A játékszabályokat a játék közben eh, változtatták a két ország eh, hátrányára. Én az ország, a jelentés pozitív konklúzióit támogatom, azonban nem értem azt, hogy miért akarják az ajánlást eh, módosítani. A politika alapja a kompromisszum. Nem tudom ignorálni azt, hogy ez az új feltételrendszer, amelyet most itt bevezetnek, ez a szubjektív értelmezést célozza. Puszolj képviselő következik. Thank you very much. Raportul pe care îl avem astăzi în față... Köszönöm szépen. A Románia és Bulgária felkészült technikai értelemben a Schengeni csatlakozásra, ami az értékelési dokumentumokat és anyagokat illeti, ezek azt mutatják, hogy bizonyos aspektusokban Románia és Bulgária legjobb gyakorlatot valósítja meg. Románia és Bulgária csatlakozása Schengenhez nem fogja csökkenteni a határok biztonsági szintjét, sőt, növelni fogja. Bizalomról beszélünk, de hogyan beszélhetünk bizalomról, Miközben egyes tagállamok a játékszabályokat a játék közben változtatják, és újabb Schengeni feltételeket vezetnek be. Ezek az kritériumok, amelyeket elvárnak Romániától, Bulgáriától, más országokban nem kerültek alkalmazásra. Egyelő elvárást követelünk az országaink számára, és objektív értékeléseket a parlamenti az Európai Parlamentnek világos üzenetet kell közvetíteni. Duhán képviselő. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, eh, elnök úr, köszönöm a jelentéstevőnek, aki Rendkívül fontos jelentést és nagyon nehéz jelentést vállalt magára, ugyanis ellentmondásos vélemények látnak napvilágot a témával kapcsolatban, Románia, Bulgária csatlakozásával kapcsolatban. Kedves kollégák, szeretnék köszönet, köszönetet mondani minden olyan kollégának, aki megértette, hogy az Európai Unió az értékeken alapuló közösség. Románia és Bulgária csatlakozása Schengenhez részét képezi ennek az értékközösségnek és ennek a, annak a felelősségnek, amelyet a két ország 2004-ben vállalt. és, a csatlak, és az Európai Uniós értékelési jelentésben is szerepel az, hogy a két ország megfelel a feltételeknek. Ma vitatkoztam egy kollégával, aki ellen érveket sorrakoztatott föl, és ellenvetései voltak az ország, két ország csatlakozásával kapcsolatban, de ő belügyi érvekre hivatkozott, ezt nem lehet tolerálni. Szaláfrakosz képviselő. Eh, Köszönöm. Úgy gondolom, hogy az Európai Unió hitelessége abban áll, hogy a szabályokat alkalmazzák, miközben mindenkire egyenlő módon. Ezért gondolom úgy, hogy Románia és Bulgária csatlakozása a Schengeni térségbe elfogadásra kell kerüljön, mert hogy ugyanazon szabályokat kell betartani és betartatni, amelyeket korábban más tagállamoktól megköveteltek, amikor azok csatlakoztak Schengenhez. Üdvözlöm a koaló jelentést, és azt a javaslatot is, hogy megfelelő intézkedéseket kell hozni egy konkrét cselekvési terv tekintetében Görögország és Törökország közötti határt illetően az illegális bevándorlás elleni harc fokozásához. Ugyanakkor azt is szeretném megerősíteni, elnök úr, hogy a Dublini kettes szerződés alapján kell működjön a Frontex Román, ö, ö, Görögországban is. Mölcer úr következik. Biztos asszony, a Schengeni rendszer, tudjuk, lehetővé teszi a tömeges bevándorlást a szociális rendszer miatt, emellett az illegális bevándorlás, illetve e, a, e, bűn, a bűnözés elharapozása vár ránk. Sokkal nagyobb e, jelentőséget kell biztosítanunk a korrupció elleni harcnak hogyha Olaszország maga is elmarad a Schengeni elvárások mögött, akkor Románia és Bulgária is hamarosan a fáradozásait csökkenteni fogja, és elmarad az elvárások mögött. Kelet-Európából, vagy a kaukázusi szervezet bűnözési bandák bevándorlását tenni lehetővé ez a Schengeni rendszer. Az Európai Bizottság az erősebb és szigorúbb határellenőrzésekre reagált. Schengen kül, ö, nyílt belső határokat tesz lehetővé, de csak akkor, hogyha a külső határok biztonságosak. Van de Kamp képviselő következik. Van de Kamp úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Aki követte ezt a folyamatot és a munkát a dokumentumon, tisztában van azzal, hogy a román-bolgár sengeni csatlakozás nagyon kényes kérdés. Európának is nagy itt a felelőssége, és ezért szeretnék föltenni egy kérdést a biztos asszonynak. A sengeni kritériumokkal kapcsolatban hogyan gondolja a szervezet bűnözés elleni általánosságban folytatott küzdelmet beilleszteni ide? Az események azt mutatják, hogy Bulgárián keresztül nagyon sokan bejutnak az Európai Unióba, olyanok is, akiknek amúgy nem lenne erre joga. A második kérdés, amit Pirke kolléga is feltett már. A rendőrség, a román rendőrség belül bevezetett költségcsökkentések milyen következményekkel járnának erre? Nem konzultáltak a szakszervezetekkel, nem tudom, hogy most mi a pontos helyzet. Smolkova képviselő kap szót. Ďakujem Bulharská republika... Köszönöm szépen. Bulgária és Románia az elmúlt három év során megtette a szükséges lépéseket ahhoz, hogy a Schengeni övezetes csatlakozhassanak. Azok az intézkedések, melyek révén az Európai Unió külső határai biztosíthatóak, nem teljesen világosan megfogalmazottak, ugyanakkor mind a két tagállam elvégezte azt a feladatot, amely révén feltétlenül biztosíthatóak ezek a határok, beleértve az afrikai bevándorlás nyomását is. Az Európai Bizottság, amikor kiszállt és megvizsgálta a két ország határozati rendszerét, úgy találta, hogy megfelelnek a Schengeni feltételeknek. Úgy vélem tehát, hogy helyes, hogyha a parlamenti képviselők a kollőjelentés mellett szavaznak, és ezáltal elfogadásra kerül a tanács részéről ez. Remélem, hogy a román és bolgár állampolgárok is azt tapasztalhatják, amit mi tapasztalunk, amikor Szlovákia és az EU többi tagállama között megállás nélkül utazhatunk át a határátkelő helyeken. Jártam a képviselő egy percre. Schengen alueen laajentumisessa on kysymys. Nos, ami a Schengeni térség kiterjesztését illeti, ez a sztenderdeknek való megfelelés és a bizalom kérdésével függ össze. A romániai és bulgár, és bulgár csatlakozás nagyon érdekes időben merül fel, amikor is az emberek szabad áramlásával kapcsolatos kérdések tárgyalására kerül sor. Az elmúlt években illetve korábban egyes államok újra bevezették a határellenőrzést csústalálkozók vagy futball bajnokságok idején. Manapság az a helyzet, hogy egyre több, egyre több a határellenőrzés a belső határokon, most pedig egy olyan helyzetre kerül sor, ahol ennek a jelenségnek az elharapozását látjuk.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 Csak az objektív kritériumok alapján kell megítélni Románia és Bulgária teljesítményét. Mi fontos most? Az a fontos, hogy holnap egy nagy többség üzenetet küldjön, először is a tanácsnak. Az legyen az üzenet, hogy a konstruktív párbeszéd, az információhoz való hozzáférés és a parlament véleménye alapján a tanács lássa, hogy készen állunk az együttműködésre, és a tanács is csatlakozzon ehhez az erős üzenethez, amelyet az európai tagállamok felé küldünk, az állampolgároknak küldünk. És az legyen ennek az üzenetnek a tartalma, hogy mindenkire ugyanaz a bánásmód érvényez, úgy, érvényes, ugyanazok a szabályok érvényesek. És biztos vagyok benne, hogy a tanács pontosan ezt fogja tenni. Nereszki képviselő. Köszönöm, hölgyeim és uraim, szeretném megköszönni előtt Koelő úrnak ezt a méreható munkát, amely jelentésben testet öltött. Azért szólok fel, mert világos próbálkozások vannak arra, hogy a román és bolgár helyzetet arra használják, hogy belpolitikai pontokat szerezzenek otthon. Európa Bulgária és Románia Európa Unió csatlakozását is ugyanilyen félelmek kísérték, mint most, most elhangzottak de akkor a vezetők nem voltak rövidlátók, nem követtek el e hibát a két ország csatlakozásakor. Emlékezünk vissza arra a tényre, hogy a szabályok mindenki számára ugyanúgy érvényesek, és ugyanazok a szabályok kell, hogy érvényesüljenek. Ez az Európai Unió alapszerződéseiből is erednek. A mai Európa persze más, mint 20 évvel ezelőtt volt, ám ha a Schengeni térségben válság van, az egy más vita tárgya kell legyen, és ha a feltételeket módosítják, akkor mindenki számára módosítani kell azokat. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék gratulálni Koályó eh, úrnak, kiegyensúlyozott és objektív jelentést készített. Mindez a az általános hangulat és az általános hozzáállás visszatükrözése, mely szerint Romániának és Bulgáriának csatlakoznia kell a Schengeni térséghez. Természetesen nem lehet ezt a két országot bűnbaknak kezelni mindenhol létező problémák miatt. Mindenhol van korrupció, és mindenhol hasonló problémák merülnek fel. Ezeket meg lehet oldani, de csak a 27 tagállam részvételével. Ezért nem csak egyes európai országokat kell pellengérre állítani. Románia és Bulgária bebizonyították, hogy az Egyesült Európa méltó tagjai és a Schengeni térség méltó tagjai lesznek. Buránú képviselő kap szót. Uh, Tisztelt elnök Románia és Bulgária bebizonyította, hogy képesek megőrizni az EU külső határait. És ez teljes mértékben, teljes mértékben dokumentált tény. A Romániában és Bulgáriában beszéltek a, a korrupcióról, de azt önök nem, garantálni tudják, hogy egy, egy holland korrupt tisztviselőt nem, fogtak, nem fognának le Hollandiában, ne történt volna ez meg. Ugyanakkor a Transparent International is elismerte Románia és Bulgária teljes készségét és átlátható működését a közigazgatásnak. Ám ha a játék közben akarják módosítani a játékszabályokat, az egyrészt illegális, és mindenképpen ellenmond a józan észnek és a méltányosság szabályainak. Malmström biztos asszonynak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr, és köszönet a hasznos vitáért. Világos, hogy erősítenünk kell a Schengen bevetett bizalmat, erősítve annak kormányzását, az értékelési mechanizmust, ahogy már a bizottság karácsony előtt is javasolta, szakértők bevonásával, ahogy ezt az Európai Bizottság is teszi, és az Európai Parlament bevonásával is. Arra is szükség van, hogy az azonnali segítségnyújtásban is jobbak legyünk, amikor egy-egy tagállamnak azonnali segítségre van szüksége egy vagy másoknál fogva, és azt is világosá kell tennünk, milyen feltételek mellett lehet újra bevezetni adott esetben a határellenőrzést. Mindezt meg kell lépjük, és harcolnunk kell a korrupció ellen, és fokozni kell. Igen, van korrupció Romániában és Bulgáriában, de minden tagállamban van korrupció. És az Európai Bizottság azt éppen tegnap javasolta egy Eh, hogy egy jelentés íródjon, amely a korrupció a harcunk erősítését szolgálja. Többen eh, reflektáltak erre is. Ugyanakkor be kell lássuk, milyen hatalmas erőfeszítést tett Románia és Bulgária annak érdekében, hogy megfeleljenek a technikai követelményeknek. Átláthatóak és világosak ezek a lépések. Ezért kell egy világos keretet teremtenünk, meghatározni, hogy mit várunk ezektől az országoktól,

mind pedig a felülvizsgálati részében a két nap múlva esedékes bel és igazságügyi tanácsülés fontos döntéseket fog meghozni de úgy hogy garantáljuk polgáraink szabad mozgását. köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Most pedig a szó a úrhoz megadom a szót. Köszönöm szépen, tisztelt eh, elnök úr. A vita eh, során az egyik kollega azt mondta, hogyha Romániát és Bulgáriát eh, bevesszük Schengenben, akkor ez egy gyerekes döntés, de ezzel nem értek egyet hogyha valaki a felnőtt korba ér el, akkor a racionális érveket és a racionális ítélkezést tudja elfogadni. Ezért nem lehet kettős mércét alkalmazni. A feladatunk az, hogy feltegyük a kérdést, hogy Románia és Bulgária teljesítette a feltételeket, vagy nem. Ha teljesítették, akkor csatlakozhatnak. Ez teljesen világos teljesen jogos az, hogy a polgárok, mint európai polgárok, románok és a, és a is európai polgárok, nem lehet őket kizárni e, ebből a e, rendszerből. Ami a Schengeni rendszert illeti, tudjuk, hogy ezzel általában nem áll minden a legjobban. E, új értékelési rendszert kell bevezetnünk Schengennel kapcsolatban, hogy a problémákat azonosítani tudjuk, hogy megfelelően reagálni tudjunk, hogy döntéseket tudjunk hozni, hogyha a problémák továbbra is fennmaradnak. Ami az új Schengeni értékelési rendszert illeti, ezt nem lehet most Románia és Bulgária állampolgárainak kárára bevezetni. Azt hiszem, hogy a megfelelő ritmust kell fenntartani, és a megfelelő sorrendiséget. Nagyon szépen köszönöm Győri Enikőnek, hogy utalt Portugáliára, és nagyon sok ország de együtt működött abban, hogy lehetővé tegye Portugáliának is a csatlakozását, és köszönöm szépen ezt. Holnap a szavazás során igyekszünk mindent teljesen világosan, világos eredményre jutni, hogy a tanács tudja majd, hogy milyen többség húzódik ezen parlamenti döntés mögött, és milyen többség mond igent Románia és Bulgária csatlakozására. Reméljük, hogy ezt a tanács is követi majd. Köszönöm szépen Koeljó úrnak. Azt hiszem, hogy összességében nagy többségben pozitív értékelést kaptunk a e, tagállamok, e, illetve a képviselők, a tanács és a bizottság részéről Románia és Bulgária csatlakozását illetően, e, úgyhogy gratulálok a két országnak. Uh, Ezzel lezárjuk ezt a vitát, és a szavazásra holnap kerül sor. Kedves kollégák, most pedig szeretnék szeretném bejelenteni, hogy a következő napi rendi pont a bizottsághoz intézett kérdések órája.